Dear President, dear colleagues, I... Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, üdvözlöm Márti Schulz elnököt és Klaus Vele főtitkár urat az ENVI bizottság ülésén. Ez egy rendkívüli esemény a mai napon, ugyanis aláírjuk az Európai Parlament környezetvédelmi politikáját 2016-ra, méghozzá az Eco Management és Audit rendszer az EMAS keretében. Ezzel kívánjuk a parlamentben a környezetvédelmi teljesítményünket javítani. Ez egy sarokkövét adja a parlament irányítási rendszerének, és újra is újra megújítjuk az elsőt. Egyébként ilyen szakpolitikát 2007-ben írtuk alá, azóta a parlament lényegesen javította a környezetvédelmi teljesítményét az új környezetvédelmi politika 2016-ban, amit ma írunk alá, egy központi elem, a központi elemeket átvette a korábbi eh, rendszerekből, és eh, javítani kíván fontos elemeket. A fenntarthatóság érdekében lépünk Európában, és eh, egy fenntartható jövőt kívánjunk alakítani. Envi szakbizottságként a szívét alkotjuk ennek a politikának és tám, erőteljesen támogatjuk a 2016-os környezetvédelmi politika egy kötelezettségvállalást jelent a parlament nevében. A fenntarthatóságot kívánjuk a mindennapi tevékenységünkben garantálni. Ezért nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a mai napon itt a szakbizottságban írjuk alá az új környezetvédelmi szakpolitikát. Ön, öné a szó, elnök úr. Köszönöm, Lavia kolléga, kedves kollégák a Környezetvédelmi Szakbizottságból. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetünk, és ezt a fontos dokumentumot aláírhatjuk. Osztom azt a véleményt, azt a felfogást, amit a szakbizottsági elnök úr éppen elmondott. Szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament munkálatai során, munkája során a jogalkotói kötelezettséget komolyan vesszük, hiszen fontos szerepet játszunk nem csak európai, hanem a globális befolyást gyakorolunk a jogalkotói tevékenységünkkel, és a klímaváltozás itt egy nagyon komoly kihívást jelent, amelyhez nekünk alkalmazkodnunk kell jogalkotóként, és intézményként önmagukra is alkalmazni kell azt, amit az általunk alkotott jog tartalmaz. Másképp fogalmazva jó példával kell előjárnunk. Ez az a szellem, amit 2009 óta vezérelként képviselünk, két szinten lépünk fel, egyrészt jogalkotóként, politikai testületként, másrészt pedig hatóság vagyunk, vagy hivatal vagyunk, ami adminisztrációnkról van szó, mint egy 8000 embert foglalkoztatunk különböző munkahelyeken, itt a vízfogyasztás, a papírfogyasztás is szóba kerül, az energiahatékonyság, vagy akár az innovatív intézkedések az épület gazdálkodás területén fontos lehet. Mindenhol tehetünk a környezet érdekében, és teljesítenünk kell a törvényen előírt előírásokat, ha már mi írjuk ezt a törvényt. Ezért írjuk alá ezt a megállapodást a mai napon, ezt a kötelezettségvállalást, tehát itt administratív jellegű munka folyik a munkában, másrészt politika a parlamentben, másrészt politikai munka. A főigazgatóságok között horizontális munkacsoport koordinálja a munkát, folyamatosan működik, és az EMAS feladatok teljesítése a célja ennek. Egyébként ez a főtitkár kompetenciája, Klaus vele nagyon ügyel erre, de az elnökségnek is van egy munkacsoportja, amely eh, az épületgazdálkodás területén fellép, és a közvetlen infrastruktúrális menedzsment feladatokat felügyeli itt a házban, hiszen rengeteg feladat adódik ezen a területen Elmondhatjuk tehát, hogy az adminisztráció, másrészt a politikai kar között fontos együttműködés folyik. Mint mondtam, az elnökség szintjén koordináljuk ezt. Amit itt aláírunk, azt egyrészt politikusként írjuk alá, persze elemeztük is korábban, az adminisztráció javaslatot tette erre a szövegre, úgy gondolom, hogy ők sokkal intenzívebben foglalkoztak még ezzel szélesebb körben, mint ahogy mi ezt az elnökségben meg tudjuk tenni, de két márciusi áprilisi tanácskozás után egyhangulag fogadtuk el az elnökség szintjén az EMAS szabályokat. Ezek kötelezőek a következő évekre, és kiváló alkalmat kínál nekünk arra, hogy a mai napon a tanúi, eh, közi, önök a tanúk, önök a közjegyzők, akik előtt ezt aláírjuk, amely napon köszönöm szépen. Ezek után úgy gondolom, hogy lefáradhatunk és aláírhatjuk. Dear colleagues, we close here the meeting. Kedves kollégák, fél négykor folytatjuk a munkánkat. Dear colleagues. Kedves kollégák, megkezdhetjük az ülésünket. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy vegyék elő és helyezzék el a kártyáikat, ugyanis szükség lesz rá. A tizedik napi rendi pont következik a napi rendünkből. Hmm, ez egy kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján. A bizonyos termékekben, illetve azok felületén található tiakloprid maradékanyag határértéke. Egy kérés érkezett hozzánk az előadótól, mi szerint név szerinti szavazást tartsunk az állásfoglalási indítványról és 17 tag támogatja a név szerinti szavazást. Hogyha név szerinti szavazást támogatják, akkor most megnyitom, akkor a szavazásról szavazunk. Megnyitom. Everybody vote. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16. Pedicini? Mr. Pedicini, how have you have voted? Szavazott ön is, kolléga? Támogatja vagy ellenzi? Támogatja. Jó. Akkor név szerinti szavazás lesz az állásfoglalás indítvány tervezetéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Plusz egy pedig Csini kollégának. elutasítva a kifogás. 11. napi rendi pontról szavazunk. Ez a három oldalú egyeztetésre vonatkozó megbizatás, mandátum, 2017-es költségvetés. Kezdjük az egyes módosítóval. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. Egyes kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a hatost, ami hatos módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenhetes es kaputó tollából mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutto. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt mondanám, hogy ugyanezzel a többséggel elfogadtuk 23-as két részben, mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítva a második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikus szavazás formájában. Elnézést. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig nézzük meg a 12-es napi rendi pontot. Az EU stratégiája a fűtéssel, hűtéssel kapcsolatosan a jelentéstevő Fjellner úr. Nézzük meg az egyes kompromisszumost mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük. Avete votato? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Ötös módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 9-es kompromisszumost mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 23-as módosítót mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. votato Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene. 26-os javítja magát az elnök. 26-os módosító tehát mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 as két részben, ki támogatja az első részt, ki ellenzi, ki tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? A szavazás lezárom. Elutasítva. A második részről nem szavazhatunk, akkor nézzük meg a 30-as módosítót, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 35-ös módosító mellette. Ellene tartózkodására elutasítva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 41-es módosítót. Nem, ez csak egy részben. 41-es módosító, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik elfogadva. Most pedig a hatos kompromisszumos következik, ki támogatja ezt, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szavazzunk most a tízes kompromisszumosról, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Nézzük meg most az 57-es módosítót mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 59-es módosító mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellen, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? A szavazás lezárom elfogadva. 60, hármas módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 4B kompromisszumos következik mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Szavazás lezárom. Elutasítva. A 4A kompromisszumosról szavazunk, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik elfogadva. A 73-as módosító következik. 73-as módosító. Nem. And 4A was adopted. It's compatible as an addition. È compatibile come un'aggiunta al com- Ez egy kiegészítője a négy a kompromisszumosnak, tehát erről szavaznunk kell. 73-as módosító. 73-as módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Nézzük meg a 76-os módosítót mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es módosító két részben, első rész, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, ki van mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? A szavazás lezárom. Elutasítva. Nézzük meg most a 80-as módosítót mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 81-es módosító mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 82-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. Nézzük meg most a 84-es módosítót, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. 85-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 86-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Furcsa többség. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig következzék a 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik elektronikus szavazás formájában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. And now we can go to the item 13 in our agenda, that is uh, the vote on... Lépjünk tovább. A 2014-es szubszidiatás és arányosság a következő témánk, és jelentéstevőkért szólt. merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, én is szeretném föntartani ezt a kompromisszumot, és szeretnék köszönetet mondani az FDD-nek, hiszen hivatalosan csak ők követték a javaslatainkat, a zöldek, a néppárt, illetve az ALDE, a szocialisták és az ECR más javaslatokat nyújtottak be, de azt kérem, elnök úr, hogy elektronikusan szavazzunk név szerint erről a kompromisszumról. Szeretném kiemelni, hogy a módosítók nagy része kiegészítés, és nincs alapvető ellentétben a szövegtörzsel, egy-két kivételen, amelyeket azonban visszavontuk. De a tárgyalások során semmilyen tartalmi magyarázatot nem kaptam. Voltak olyanok, akik ki akartak hátrálni a kompromisszum mögül, anélkül, hogy ennek, ennek az okát megfogalmazták volna. A szocialisták pedig visszavonták az, az utolsó pillanatban az összes módosítókat, módosítójukat. A támogatásom ellenére, az együttműködősünk ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy őszinte eszmecseré nélkül vonták vissza a módosítójukat a frakciók. Ezt a nagyon negatív hozzáállásnak tartom személyem ellenében, illetve a frakcióm ellenében, és ez egy radikális szakadékot éket ver a frakciók közé. Merci, monsieur le We want not to have a debate on... Tisztelt kolléga, nem szeretnénk vitát nyitni most. A jelentéstevő kapta meg a szót, név szerinti szavazást kért a kompromisszumokról, és azt kell kérnem, hogy a kollégáktól, hogy ezt szavazzuk meg, 17 szavazat kell ahhoz, hogy név szerinti szavazást történjen, tehát aki ezt kívánja, az, az igennel szavazzon. Tehát igennel szavazzon az, aki támogatja azt, hogy a kompromisszumokról név szerint szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Everybody have voted? Mindenki szavazott. Lezárom. 15 in favor and öten támogatták, úgyhogy nem név szerint fogunk szavazni. Nincs meg a 17 szavazat. Emendamento 9. 9-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Tízes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. 12-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 13-ast visszavonták. Dobbiamo votare l'emendamento a 14-esről szavazunk kell, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a kettes kompromisszumost mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a 18-as módosít, nem, ez oka fogyott, 19-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kérem kollégák, hogy emeljék a kezüket, mert nem láttam jól, hogy ki mire óhajt szavazni. Avete votato tutti? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. A 20-asról két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A második rész okafogyott. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as módosító, nem, erről nem szavazunk, mert ez csupán nyelvi módosító. Itt il segretariato azt mondja, hogy mégis szavaznunk kell erről. 23-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es módosító két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28-as módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30 mas módosító mellette ellene tartózkodásra utasítva. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodásra utasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most a négyes kompromisszumost mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 37-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. Nézzük meg most a 41-es módosítót mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következzék a 47-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 Avete votato tutti? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Mi a finito We have finished to vote and now we can go lezártuk a szavazást. A következő napi rendi pontunk. Kérem, aki el akarja hagyni a termet, ezt tegye meg gyorsan, ugyanis folytatni szeretnénk a munkánkat. A következő napi rendi pontunk egy eszmecsere a bizottsággal a biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumokról. Ha a kollégák elhagyják a termet, meg is adom a szót az Európai Bizottságnak, hogy meghallgassuk a véleményüket, a bizottsági vélemény tehát, ezzel kezdődik az eszmecsere. Kedves kollégák, hagyják el a termet, hiszen szeretnénk lehetőséget kapni arra, hogy folytassuk a munkánkat. Pita Andley kap szót a főtitkárságtól, és mondja el kérem a bizottság álláspontját ebben az ügyben. Thank you, Chair. First of all, I would like to offer... Köszönöm szépen. Elnézést kell kérnem. Johnny Paki, a főtitkár helyettes nevében azt tervezt, hogy eljön ide, de Amsterdamban nem el kellett volna indulnia, nem tudott elindulni, és nem tudott ideérni az Európai Bizottság Hálás azért, hogy megszervezik ezt az eszmecserét itt a szakbizottságban, ez a legjobb pillanatban jön létre, hiszen együtt dolgozunk egy javaslaton, amely a bioenergia fenntarthatósággal foglalkozna, ez idén második fél évben fog megszületni. Az összes szolgálat nevében szeretnék köszönetet mondani, és akik részt vesznek ebben a munkában, és a legkülönbözőbb területekről szeretnék beszámolni, a mezőgazdaság, a klíma, a környezetvédelem és egyebek. A bioenergia nem egy önálló, független politika, a véleményt már éppen most fogadták el a hűtéssel és fűtéssel kapcsolatban. Ez rámutat arra, hogy mennyire fontos ez a téma, a biomassa, a bioenergia. De a bioenergia szorosan összefügg a klíma, javaslatokkal is, amiket az Európai Bizottság még nyári szünet előtt szeretne bemutatni. A földhasználat az erdészet ügyében, ügyével is összefügg ez. Erre vonatkozóan egyébként a energiahatékonysága kapcsolatban egy javaslatot készítünk az nyári szünet után, aztán a későbbiekben egy megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos anyag fog megszületni, az, illetőleg az energia piac vagy az elektromos árampiaca és az energiaunió témája is a rendben marad, ez mind összefügg tehát egymással. Itt a fenntarthatósági fejlődési célokról beszélünk. Itt az Európai Bizottság elmúlt decemberben fogadott el erre vonatkozóan cselekvési tervet. Egy szakpolitikai javaslatot készítünk. Az év elején egy közmeghallgatást szerveztünk, több ezer választ kaptunk eredetre, és május 10-én egybehívtuk az érintetteket. Egy sor tanulmányt is készítettünk ezen a területen, egyébként pedig most állítjuk össze a szakpolitikai anyagot a konkrét tényekre alapozva, és így szeretnénk egy jobb szabályozási keretet kialakítani az elvek szintjén. Az első kérdés, miért van szükség fenntartható bioenergia politikára. A válasz erre az, hogy a bioenergia mint egy két harmadát adja a megújuló energiának az Európai Unió belül, az áramtermelésben, energiatermelésben, a bioüzemanyagokra nézve is egy fenntarthatósági politikánk, de a biomasszára tekintve ez még nem született meg az európai közlemény a 23. energiakeret kapcsán az Európai Bizottság éppen egy ilyen szakpolitikát kíván kialakítani, amelyel a 2030-as energia és klíma célokat el tudjuk érni. Röviden be tudnám mutatni azokat a témákat, és ahogyan mi követjük az, az eseményeket. Először megnézzük, hogy az az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában hogyan tudjuk, ennek csökkentésében hogyan tudjuk felhasználni a bioenergiát, aztán a bioenergia környezeti hatásait vizsgáljuk, a biodiverzitás, a légszennyezés, kerül szóba, a talaj, a vízre gyakorolt hatás, illetőleg a körforgásos gazdaság elveivel mennyire tudjuk összehozni, és a megfelelő lépcsőzetesség kialakítása hogyan működik. A gazdasági és szociális hatásokat is felmérjük egy-egy ilyen témában, mindenek előtt arra vonatkozóan, hogy az erdészeti biomassa mennyiben tud hozzájárulni a jövőben a az energiatermeléshez, mennyire felelőz meg a célóknak, megnézzük egyébként a munkahelyteremtésben, a beruházásokban játszott szerepet, a növekedésben, a vidékfejlesztés és a szociális igazságoság témája, illetve a bioenergia, az energiabiztonság kontextusában is vizsgálandó, ha egy ilyen hatásvizsgálatot készítünk. A, itt ez nem ezt, használ, ezt akkor tudjuk ugyanis felhasználni, amikor szükség van rá, ellentétben mondjuk a napenergián és a szélenergiával. Egyelőre nem tudjuk egyértelmű választ adni az összes itt felmerülő kérdésre, szakpolitikai kérdésre sem, hiszen szükség van egy pontos eszközre, amelyel felmérjük ezeket a kérdéseket, és így próbálunk majd választ adni idén, későbbiekben. És a tudományos alapokból indulunk ki a vizsgálatok során, és az arányosság és szubszidialitás elvét is szem előtt tartjuk. Nem kívánunk túl nagy terheket rakni a gazdasági szereplők vállára, és nem kívánunk behatolni olyan területekről a tagállamoknak van hatáskörük. Konkrét szándékunk viszont azonban, hogy a nemzetközi kereskedelem szabályait itt betartsuk, és biztosítani akarjuk azt, hogy az üvegházhatást okozó gázok csökkentéséhez hozzájáruljunk ezzel, hiszen a Párizsi megállapodás keretében itt kötelezettségeket vállalt maga az Európai Unió. Egy pragmatikus, kiegyensúlyozott, koherens anyagot szeretnék összeállítani, amire hagyatkozni lehet. Elnök úr, tisztelt képviselők, én már előre örülök a kollégáim nevében is a jó eszmecserének. Köszönöm. Köszönöm szépen. A továbbiakban eh, én olaszul folytatom. É, estremamente diversificata, per cui... Európa nagyon sokféle, ezért egyes intézkedések, amelyeket eh, létrehozunk, és egyes fenntarthatósági kritériumok, amelyeket az erdő biomasszát vonatkozásában használunk Észak-Európában, ezeket felül kell vizsgálni, amikor dél-európai helyzeteket kezelünk. Amikor beszéltünk erről a helyzetről, akkor figyelembe vettünk néhány olyan dolgot, amely elfogadható. Ugye itt a második nemzedékes bioüzemanyagokra gondolok. De rengeteg hektár létezik még Európában, növényforgók, amelyek esetében az ugaroltatás egy teljes évig is tarthat, hogy vizet halmozanak fel a talajban a következő évi növénykultúra számára. Miért is áll fenn ez a gyakorlat? Ugyanis, hogyha a javító kultúrákra használnák a talajt időközben, ez elszegényítené a talajt, a, kevesebb lenne benne a víz, és így csökkenne a termés hozam a következő évben a hasznos kultúra szempontjából. Nos, tehát gondolhatjuk azt, hogy olyan fajok ültetése, termesztés, amelyeknek nincsen piacuk, de amelyek hozzájárulhatnak a biomassa termeléshez, hozzájárulva ahhoz is, hogy széndiokszidot vannak ki a légkörből például, másrésztről pedig növelhetik a szerves anyag tartalmat a talajban, ez fenntarthatósági kritériumnak minősíthető? Nem szeretnénk, hogyha olyan termelésekről szólva amelyeknek lehetne piacuk, de a valóságban nincs piacuk mégsem. Itt ugye főleg erdészeti termékekről van szó, ezeknek nincs piacuk, mert nincsen kereslet ezekre. Nos, ezek hozzájárulhatnának ahhoz, hogy növeljük a zöld anyagot a biogáz termelés céljaira. Ez tehát egy kérdés volt. Madame Rivasi. Rivasi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Sur les critères de durabilité. Szeretném, szeretnék visszatérni a fenntarthatósági kritériumokra. Elég érdekes az, ami már közelében történik Garden városában, ahol van egy hőerőmű, amely 8 millió tonna fát használ évente az elektromos áram termelésére. Amikor fenntartatósági kritériumokról beszélünk, két szempont van. Mm, csökkenteni kell az üvegház hatású gázok kibocsátását, ugyanakkor 60% Marszerben a fának a 60% a Kanadából jön Hát a faszállítást meg kell akadályozni Kanada és Márszáig között, hiszen különben hogyan lehetne az üvegházhatású gázokat csökkenteni. És az, hogy itt csupán elektromos termeléséről van szó. Tehát itt a hő erőmű ö, ö, hőjét nem használják fel. Itt az energiahatékonyság egy kulcskedés lenne, és jó lenne, ha a bizottság egy szövegformájában kötelezettséget vállalna hogy betiltsa az ilyenfajta termelést, ugyanis ez penalizálja a közeli erdőket, ezeket mind kivágják, rengeteg fát használnak ezek az iparágak, és a kis fa, kazánokat is penalizálja az egyes falvakban, és persze rossz a klímának is a szindioxid kibocsátás szempontjából. Tehát itt két egymással összeegyeztethetetlen kritériumról van szó a fenntartható fejlődés szempontjából. Thank you very much, uh, Ms. Kostinger. Köszönöm szépen, Kostinger asszony. Ja, vielen Dank, also ich werde noch... Köszönöm szépen. Én kíváncsi vagyok arra, hogy tervezik a Kanadával, Európával szállítást betiltani, és uh, a fák esetében, aztán itt konkrét témákat megemlítettek a bevezetőjükben. Kanyét a tárgyaltunk az Agrárbizottságban, illetve aztán a korábban más LULCF kritériumokról, aztán biomassa kritériumok is szóba kerültek és most felhívom a figyelmet arra, erre kérdezek rá majd a kiségben. az Európai Parlament az elmúlt évben jelentést készített az erdészeti stratégiával kapcsolatban, és az erdészeti stratégiában, a parlament véleményében elég egyértelműen foglaltunk állást az az erdőgazdálkodás mellett Európában, és szerintem aki ismeri itt a magántulajdonosokat is az erdő területen, óriási know-how rakódott erre a területre rá, és ők kezelték ezeket az erdőket, éppen azért, mert nagyon különböző, fenntartható is ez az erdőgazdálkodás, tehát mindenkinek érdeke, az, hogyha erdész, akkor szeretne bevételhez is jutni. Nyilvánvaló a régióinkban az emberekben meg is lehet bízni. Ezért szeretném feltenni a kérdést, az Európai Parlament egyértelműen állást foglalt az új biomasza kritériumok ellen a viták során. Egy dolog sosem tematizálódott igazán Európában. Hát van már Európában fenntarthatósági kritérium, tehát úgy teszünk, mintha nem lenne, korábban megszülettek, úgy csinálunk, mintha most először hallanánk ilyen kritériumokat, amiket meg kell határozni. Ez egyszerűen nem igaz. Vannak ilyen kritériumok, de hát eh, ezek arra céloznak, hogy a régiók szintjén hogyan eh, nőnek az erdők a klíma feltételek alapján, és eh, az alkalmazkodás, a klímaváltozás, stb. Tehát itt különböző potenciálokra kell ügyelni. Konkrétan felvetném a kérdést. Az Európai Parlament véleményét tudomásul vette, elfogadja, illetőleg, hogy a javaslatban megjelenik-e majd az Európai Parlament ezen véleménye. Köszönöm szépen, Figyelner úr. Köszönöm szépen. Jó, sok szerencsét kívánok. Nagyon kemény munka lesz, tele van csapdákkal, és hát persze a jó szándék is megvan, de azért az önmagában még nem elég nagy kockázatokat eh, látok, de hát ha ambiciózusak, akkor próbáljanak belevágni. Három kérdésem van mégiscsak. Nagyon örültem, hogy meghallottam a bizottságtól, hogy nagyon óvatosak a szubszidiaritás kapcsán. Pontosan tudjuk, hogy az erdészet ez nem az Európai Unió hatásköre, de a fenntarthatósági kritériumok jogalkotása, ez kemény ügy. És hát anélkül, hogy belemennénk az erdészet, erdőgazdálkodás mélyébe, azt gondolom, hogy alapvetően ebb, abban egyetértünk, abból indulok ki, hogy mi az az erdő, bár itt különböző perspektívák vannak ebben az ügyben is, és Finnország, Svédország csatlakozott 95-ben az Európai Unióhoz, emlékszem, hogy az 50%-kal nőtt az Európai Unió erdőállománya. Tehát ha valamit itt rosszul csinálunk, akkor a reakciók rettenetesek lesznek, eh, vagy nagyon nagyok lesznek. Feltenném a kérdést, hogy gondolják, hogy lehetőség van arra, hogy szabályozzák a fenntarthatósági kritériumokat, anélkül, hogy az erdőgazdálkodást is szabályoznák ami persze nem az Európai Unió hatásköre. A második pont, amit felvetnék, nagyon fontos az a kérdés, és erről el kell gondolkodnunk alapvetően, ha már jogot alkotunk, a megújuló irányelv kapcsolán a megújuló források versenyképessége az, ami itt szem előtt tartandó. Tehát a fenntarthatósági kritériumok, ugye itt megvan, nincs az erdészetre, de nincs a szénre, se gázra, se stb. Tehát ha erősítjük ezeket, vagy szigorítjuk a kritériumokat, mert nekünk jók, akkor kockáztatjuk, hogy agyon szeretjük őket, mert el fognak veszíteni valamit viszonylag, relatíve um, olyan területekkel szemben, ahol nincsenek kritériumok, tehát lehet példákat találni bioma, biomasszára, példákat, ami rosszabb, mint a szén, de ez elég nehéz. Éppen ezért, hogyha olyas valamit teszünk, hogy nem csak egy elméleti ügyről beszélek, tehát a, a törzsek és az ágak, adott esetben nem térülnek meg, ha felhasználjuk őket. Aztán a kaszkád felhasználás, ez, ez egy nagyon nagyszerű dolog. Tehát ez, ez egy kiváló dolog, de azt látom, hogy ez egy komoly kihívást jelent, hogyha az elfből elrugaszkodunk és jogot alkotunk rá. Tehát meghatározni, ki mit használ, ki mit kell, hogy használjon második generációs bioüzemanyag, egy, egy kérdések is ide tartoznak, tehát felszólítom a bizottságot, ne próbálják meg ezt a területet teljesen nagyon szabályozni, mert a piacnak helyet kell engedni a kaszkádszerű felhasználásban, mert akkor ez egy tervgazdaság lesz, és ez nem fog működni. Kíváncsian várom a válaszokat. Thank you, Miss Müller. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel kísérem a fenntarthatósági kritériumok kialakítását itt a biomassa kapcsán. Nagy érdeklődéssel mondom ezt teszem és hát eh, értem, amiket felvetett itt az Európai Bizottság, meg a képviselők is, de azért egy néhány olyan területet kiragadnék, ami nekem nagyon fontos. A biomassa 46%-a gyakorlatilag a szilárd biomasszal foglalkozik, hát ez kizárólag fát jelent egyébként, és a fenntarthatóság fogalma egyébként éppen innen az erdészet területéről származik. Az európai erdészek vagy erdőgazdálkodók aktívan élnek ezzel, és azt gondolom, hogy példaértékűek vagyunk az egész világon. Köztinger asszony által elmondottakhoz abszolút csatlakozni tudnék. Az FSC és a PF védjegy amire büszkék vagyunk, ezek biztosítják azt, hogy fenntarthatóan gazdálkodunk az erdőben. De hát az a helyzet, hogy növekszik a faimport, hogyha biomasszát akarunk használni, akkor bizony a versenyképességgel is foglalkoznunk kell. Mi lesz a saját erdészetünk versenyképességével? Fontos, hogy az importált fa ugyanolyan igényeknek tegyen eleget, mint amiket mi az európaival szemben támasztunk. És ami még nekem nagyon fontos, és erre ügyelnünk is kell, hogy új kritériumokat eh, ne vezessünk be, amelyek plusz bürokratikus terheket jelentenének, mert ez akkor a saját erdészetünket sújtja, vagy erdőgazdálkodásunkat, és még alá akarom húzni, az erdészet a tagállamok hatáskörébe tartozik, és nem szeretnék kompetenciát átruházni a fenntarthatóság területén az erdészetben az EU-ra. Ez, ebben az összefüggésben rendkívül fontos, mert azt gondolom, hogy a legjobb garanciát a fenntartható gazdálkodásra a tulajdonosok adják, a tulajdonosok, akik nap mint nap ezen a területen dolgoznak, és akik igencsak tudnak bánni ezzel az erőforrással. Köszönöm. Pedisini úr következik. grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én arra tényre szeretném összpontosítani a felszólalásomat, hogy a biomasszát nagy részben amúgy is elégetik, és ez jelentős finom por koncentrációt jelent, és ez minden évben 400 ezer korai halálesetet eredményez. Aztán itt vannak a hidrogének és a különféle káros anyagok, a hulladékégetőben való elégetés során felszabaduló anyagok. A megújuló energiaforrásokból való energia előállítása vonatkozó irányel foglalkozott a biomasszából való energiaellátással 2020-ig terjedő időszakra. A fenntarthatósági kritériumok csak egyfajta ajánlás formájában kerültek megfogalmazásra, és ez nem elégséges, ahogy tudjuk. Csak példaként mi történik, hogyha nem fogadnak el ambiciózus jogszabályokat? Itt van például az NL Dél-Európában 72-ben jött létre ez a biomassa központ, és aztán most már ö, olajat éget el, és 2000-ben átállt a biomasszára, noha még az engedélyezési eljárás le sem zárult teljes mértékben, de hát kit érdekel az engedély, az erőmű 2016. januárjától működik, és ugye itt egy nemzeti park határos területen működik, és nincs hatástanulmány már, ami a közegészségügyi hatásokat illeti, illetve a reg- regionális hatásokat illeti. Mert több szóbeli kérdést feltettem az Európai Bizottságnak, szinte soha nem kapok választ, vagy elégtelen válaszokat kapok. Ehhez már hozzászoktam. Ugyanakkor a polgárok nevében, az EU-s polgárok nevében, akik joggal szeretnének tiszta levegőt belélegezni, azt kérdezem a bizottságtól, hogy öm, legyen őszinte, és a biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumok esetében ezt nem sikerült kialakítani, mert ez nem kompatibilis a szokásos szerves anyagkörforgás, hogy ezért nem sikerült ezeket kialakítani, vagy más ennek az oka. Köszönöm, Oken a következik. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, hogy az a gondunk, hogy megpróbálunk trükközni a természettel, de hát ez nem lehetséges. szén semlegesnek neveztük a biomasszát, de hát ez nem igaz, ez egy trükk. Szerintem egyértelmű, hogy ezeket a kibocsátásokat nem, vet, nem vesszük be a rendszerbe, az elszámolási rendszerbe, és ez azt mutatja, hogy továbbra is kérdéses ennek a kibocsátásnak az elszámolása. Szeretném a bizottságtól a következő kérdést me- föltenni, megkérdezni, valóban ö, hogyan képzeli ennek a rendszernek a felállítását, az elszámolását. Aztán a fenntarthatósági kritériumot megfelelő feltételekre, megfelelő mutatókra kell építeni. Egyértelmű választ szeretnénk kapni. Thank you very much, Mr. Eckhout. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Számomra a legfontosabb kérdés az az, hogy valóban a számításokat korrigálni lehet-e? Ez a legnagyobb kihívás. Tehát megfelelő um, széndiokszid kibocsátási elszámolási rendszert tudunk-e kialakítani. Persze mindig örömmel hallgatom Fjellner urat, és érdekel az is, hogy hogyan hasonlítja ezt a rendszert össze a foszilis tüzelőanyagokkal amikor a foszilis tüzelőanyagok támogatásának kivezetéséről beszélünk, akkor mindig a támogatását élvezzük. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha ezt a harcot közösen vívnánk meg. Aztán a bioenergia esetében természetesen a kérdés a következő. Ezt támogatjuk a politikánkkal, támogatjuk a bioenergiát, a bioenergia termelését, a politikáinkkal, és hogyha ezt tesszük, akkor fontos, hogy az elszámolásunk helyes legyen. A kérdés pedig a következő, helyes-e a számításunk? Ez pedig EU kompetencia. Lehet, hogy a bizottság némi felvilágosítással szolgálhatna, hiszen ők is elvégeztek tanulmányokat. Például az Energiaügyi Főigazgatóság megnézte a CO2 hatását a biomasszának, és arra jutott, hogy 520 megatonnával növekedne a CO2 kibocsátás. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor nagyon fontos, hogy a bizottság konkrét javaslatokkal rukkoljon elő, és valóban választ adjon arra a kérdés, hogy megfelelő-e a számításunk, helyese a számításunk. Aztán, hogyha megnézzük a környezetvédelmi főigazgatóságot, ők is azt mondják, hogy itt is a fa felhasználás növekedni fog. Akkor viszont a CO2 egyensúly nem, nem jó, nem valósul meg, tehát a kérdésem a következő. Amit mi bioenergiának nevezünk, az valóban alacsony kockázatú bioenergia, és nem magas kockázatú, ehhez pedig megfelelő elszámolási szabályokra van szükség, megfelelő kritériumokra, ez EU-s hatáskör. Rendkívül fontosnak tartom, hogy ezek a kérdések megválaszolásra kerüljenek, hiszen a politikáinkkal támogatjuk a bioenergiát. Nem lehet feltételezésekre építeni, nem lehet azt a feltételezést alapul venni, hogy a bioenergia szénsemleges, mert a saját tanulmányok is azt mutatják, hogy ez nem igaz. És eh, Madame Sérje Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb, uh, ik heb een iets andere vraag. Als het gaat over biomassa, biomassa waar... Nos, a bizottság szerint hol van itt az egyensúly? Ezt még nem eh, sikerült megértenem. Csak egy példa. Európa nagy részén Németországban is nagyon sok koricát termesztenek biomassa céljaira. De aztán a kamionoknak ezeket szállítaniuk is kell az átalakítás helyéig. És a kis termelők, akik ezt termesztik, azok nem képesek erre, hiszen túl sokba kerül a szállítás. A nagy termelők viszont meg tudják tenni, megengedhetik maguknak a szállítást. Tehát egy alapvető vita ez, és mindenképpen több információra, érdemi információra van szüksége tekintetben. Vannak aztán olyan tagállamok, ahol a határokon túl értékesítik az adott terméket. Például nálunk van trágya, amit átalakítanak. Ez nem része a hulladék irányelvnek, nem tartozik annak hatája alá. A szabályozás Németországban és Hollandiában eltér a e tekintetben. Nem szabad megfeledkezünk arról, hogy a szállítás is fontos tényező. Köszönöm. Yes, thank you, Mr. Chairman. This, this is... Köszönöm szépen elnök úr. Valóban nagyon, font, nagyon furcsa ez a vita, hiszen a Környezetvédelmi Bizottságban gyakran beszélünk a fenntarthatóságról, ennek mindig, mindig nagy támogatói vagyunk, aztán hirtelen, amikor az erdőkre kerül a sor, akkor, akkor már nem beszélhetünk erről a témáról. Tehát hirtelen az erdők esetében a fenntarthatóság, mint kérdés nem létezik. Igazából azt kell mondjam, hogy nem értem ezt az érvet, hiszen nem gondolom, hogy az Európai Unió alapító atyái úgy döntöttek volna, hogy az erdőgazdálkodási politikát ne rakják be az Európai Uniós vívmányokba, de hát ez már egy másik kérdéskör. Amit azonban nagyon fontosnak tartok, az a következő. Nem mondjuk Ausztria hegyeiben, vagy Észak-Svédországban folyó gazdálkodásról beszélünk. A jelenlegi politikák, illetve a jövőbeli politikák a biomassa felhasználását föllendítik. Hogyha Hollandiáról beszélünk, ugye a saját országom, támogatjuk a biomassa felhasználását, például Kanadából Kanadából fát importálunk, és ezzel fűtjük a szénerőműveket. Így nem az utolsók vagyunk a listán, hanem alulról a másodikak vagy a harmadikok. Tehát még így sem tudunk nagyon jól terme- teljesíteni a megújuló energiaforrások kérdésében. És ez a legfontosabb probléma, hogyha olyan politikát adatokkal rendelkezünk, amelyek a biomasszának a használatát föllendítik, akkor arról is meg kell győződnünk, hogy ez fenntartható formában történjen. Ezért én nagyon is támogatom a fenntarthatósági kritériumot a biomassza esetében. A konkrét kérdésem a bizottság felé pedig a következő. Mi, mi a véleményük a szénerőművek esetében a biomassa felhasználásáról, mint egyik tüzelőanyag, tehát nem kizárólagos. Itt 35-40 százalékos hatékonyságról beszélünk a szénerőművek e-, esetében, míg hogyha biomassa erőművet használnánk, akkor, használnánk, akkor ez sokkal energia hatékonyabb lenne, illetve a ritka forrásokat, erőforrásokat is jobban tudnánk alkalmazni. Tehát mi a helyzet ezzel? Mi, mi a helyzet tehát a biomassa felhasználásával, a részleges felhasználásával, Kokszul? A debata trochu udivuje, a musím říct, že Akkor köszönöm szépen. Igen, furcsa ez a mai vita. Olyan országból jöttem, amely régi történelemre tekint vissza az erőgazdák, erdőgazdálkodás területén, a 14. században nyúlnak vesz, vissza a gyökerei ennek. Lehet, hogy vannak olyan országok, amelyek kivágták az erdőiket, Azonban az erdőgazdálkodás nem csak egy jogalkotási időszakra vonatkozik, vagy tízre, hanem több száz évre tekint előre. Ezért azt javasolnám, hogy legyünk nagyon óvatosak amikor az erdőgazdálkodásba próbálunk beleszólni, illetve annak a gazdasági kérdéseit igazgatjuk. Az nagyon jó, hogy a biomassa használatát megpróbáljuk szabályozni, illetve a harmadik országokból való importot is, és alkalmazzuk az Európai Uniós szabályokat a harmadik országokból való import esetében, tehát ez mind helyes, de de nem szeretném, hogy a tagállamok versenyre keljenek egymással, hogy mi legyen a benchmark kritériumokban, és mi ne, hiszen a vita végén oda juthatunk, oda juthatunk, hogy az EU-n belül exportáljuk a hull, hulladékot, és egy másik tagállam égeti ezt el, egyszerűen továbbadjuk a problémáinkat. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk. Amikor az erdőkről van szó, akkor meg kell próbálni megnézni, hogy azon, az ország, azon országok, ahol fenntartható erdőgazdálkodás van, hogyan járnak el. Elnök, köszönöm szépen, Petir úr következik. Željela podsjetiti mi Petir asszony. Igen, köszönöm szépen. A fenntartható energiaforrások jelentésének én voltam a gazdája itt a szakbizottságban, és ebben van egy olyan cikk, egy olyan bekezdés, amely a biomassa fenntartható kritériumairól szól, és kimondja azt is, hogy figyelembe kell venni a körforgásos gazdaságot, illetve a fenntarthatóságot, Európa fenntartható formában gazdálkodik az erdőivel, tehát szerintem nem kell tartanunk attól, hogy a fenntarthatósági kritériumot bevezessük. Ez a biomaszára is igaz kell, hogy legyen, illetve a harmadik országokból való importra is érvényes kell, hogy legyen. Ezáltal szerintem nagyon sok helyi, gazdas- helyi közösségnek segítséget nyújthatunk, és segíthetjük a, a harmadik országokat, abban, hogy az erdőiket fejlesszék, illetve fenntartható formában gazdálkodjanak. Thank you to all the colleagues for the contribution to the debate. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy részt vettek ebben a vitában. Szerintem most alkalmunk van arra, hogy meghallgassuk az Európai Bizottság válaszait. Nyilvánvalóan számos ponton kellett elgondolkodniuk a vita során itt ma délután. Parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönöm a képviselőknek is itt a szakbizottságban, hogy számos témát felvetettek itt a vita során ma délután. Pillanatnyilag az előkészületi folyamat közepén járunk, hát pillanatnyilag konkrétan nem igen tudunk, vagy keveset tudunk csak mondani. Ezért egy néhány megjegyzésre szorítkozom, amire reagálni tudok az ön által felvetettekre, elnök úr, a vetésforgó kapcsán. Itt fontos, hogy megfelelő ciklusokon belül termesztjük ezeket, hogy itt fel kell használni azt a széndiokszidot, ami a talajba kerül, és ezzel visszafogjuk, vagy ezeket felszedi, és akkor ezeket felszívja, és ezeket ne, ezek nem kerülnek bele a körforgásba, e, ez nyilván segít abban, hogy tovább lépjünk ezen a területen. Nyilvánvaló, hogy megfelelő listát kell kialakítani a nem illelínszerre szolgáló növények esetében, amelyek adott esetben segítenek. A már következő pont a hulladékot energiával átalakítani program és a kaszkádrendszer, mint elv is fontos a továbbiakban azt gondolom, hogy erre mindenképpen figyelemmel leszünk. A második pont nem az a szándékunk, hogy nagyon konkrét kritériumokat írjunk elő a fenntarthatósággal kapcsolatban, és mit például az erdészetben, az erdőgazdálkodásban, és többen említették a kis erdő tulajdonosokat, és nyilvánvalóan tudják, hogy mire van szükségük, és ügyelni kell arra, hogy megfelelő erdőket növesztenek ott is, és, és el kell kerülni a megkülönböztetést harmadik államokkal szemben. Szerintem jó példával kell előjárnunk a jövőben, nem a fenntarthatóság politikánkkal, és ez nyilvánvalóan más ország számára akkor lehet érdekes, hogyha érdemes követni ők. Aztán felvetések foglalkoztak a Például a földhasználat kapcsán, a földhasználat megváltoztatása ügyével, éppen az erdészet kapcsán, és a karbon semlegesség, a széndiokszid semlegesség mindenképpen megőrzendő, hogyha termesztjük tenni a, ezeket a növényeket és az IPCC iránymutatásokat ebben az ügyben be kell tartani. Igen, nyitottnak, érzékenynek kell lennünk szubszidiaritási ügyekben, jó néhány képviselő is kitért ma, erre, ma délután egyébként és hogyha ezt megvizsgáljuk, a 20-30-as energia és klímacélokat, akkor az egyik elv, amit igyekszünk itt betartani, hogy a tagállamoknak rugalmasabbnak kell lenniük, és rugalmasságra kell alkalmat adni abban, hogy ők hogyan érik el a céljaikat a mezőgazdaságban, a közlekedésben, stb ezért a diverzitás, a sokszínűség mindenképpen megőrzendő. De azzal a kiegészítéssel a bioenergia kibővített felhasználása mm, prioritást élvez 2030-ig. Ezzel tudunk az ellátók és a fogyasztók számára kellő biztonságot nyújtani az Európai Bizottság fellép annak érdekében, hogy a politika nyitott, érzékeny, a minőség és a közegészségügy, a népegészségügy témájában a biomassa égetése bizony ö, káros részecskék kibocsátáshoz vezethet, ezért aztán erre is reagálnunk kell az eco-design keretében, a tervezésben hatékonyabb fűtőrendszereket kell kialakítani, és ügyelni kell a nagy ipari üzemekre is, amikor nagy mértékben használnak fel ilyen anyagokat, aztán az energia intenzitás is fontos. Konkrétan figyelemmel kísérjük a biomaszát, milyen hatékonysággal lehet elégetni más forrásokhoz képest, hiszen látjuk, az nem igazán szerencsés, hogyha az erdészeti termékeket nem elég hatékonyan használjuk fel, tehát itt a gazdasági körforgást is szem előtt kell tartanunk. Ennyit szerette volna elmondani, és szívesen állunk rendelkezésükre további kérdések esetén. Köszönöm szépen ezeket a kommentárokat, a válaszokat. Úgy gondolom, hogy lezárjuk ezt a napirendi pontot, és rátérünk a következő pontra, de elképzelhető, hogy pillanatra szünetet kell tartanunk, mert az előadó még nem érkezett meg. Okay, five minutes. Öt perces szünetet tartunk. Eh, megvárjuk az előadót. Dear colleagues, we... Kedves kollégák, újra kezdhetjük az ülésünket. Az utolsó napi rendi pont következik. Egy félidős értékelés a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiával kapcsolatban. Démes Makker úr az előadónk, parancsoljon.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 Dit uh, hebben we vorige week uh, in deze commissie nog uitvoerig aan. Voorzitter, meneer Timmermans. A fitnesschecket illeti Timmerman alelnök úrral cseréltünk eszmét erről, és egy nagyon élénk eh, eszmecsere alakult ki, ahogyan erre a kollégák emlékezhetnek felhívtuk a biztos úr figyelmét arra, hogy környezetvédelmi biztosként teljesítenie kell feladatát, be kell töltenie szerepét, hiszen ez egy nagyon fontos téma. És még egyszer szeretném kiemelni, hogy a bizottság fontos partnerünk, hogy felül vizsgáljuk a biodiverzitással kapcsolatos stratégiát, és ezt tiszteletben tartassuk. Az idevágó jelentés stratégiai jelentőségű, fontos, tehát hogy a bizottság világosabban fogalmazzon, és világosabban felvilágosítást adjon arról, hogy milyen iránymutatást akar követni, ugyanis szorít az idő, és már nem várhatunk sokáig. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót az árnyék jelentéstevőnek, Rinsz úrnak. Linz úr, Linz úr, nem Ókán asszony. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg rövidre foghatom. Egyetértek részt azzal, amit az előttem szóló mondott, bár hát épp most érkeztem, nyilvánvalóan nem az első eszmecsere ez a biodiverzitással kapcsolatban, és az ezzel összefüggő kérdés, hogy megnyissuk-e a természetvédelmi irányelveket, vagy ne nyissuk meg. Engem igazából az érdekelne, vagy hogy a bizottság mondja el részletekben menően, hogy az új menetrend most miért alakul így, hiszen csak össze akarja nyilvánosságra hozni azt, és most, hogy dokumentum is született erről, és hát mindezőt öt kritérium teljesül az eddigi természetvédelmi irányvekkel kapcsolatban a refit folyamat keretében, tehát a természetvédelmi irányelvek végül is sikeresen átmentek ezen a folyamaton, nem látok okot arra, hogy ezt a folyamatot még jobban halogassuk. Igazából én azt szeretném, hogy a bizottság mondja el nekünk, hogy miért ezt a fajta menetrendet alakította ki, amikor hónapokon keresztül bizonytalanság uralkodott az érintettek számára is az irányelvek végrehajtása kapcsán a tagállami szinten. Ezért aztán hátlá, hálás lennénk, ha ezre részletes magyarázattal szolgálnának. Köszönöm szépen, Gerbandi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, hogy eljöttek. Talán legjobb meghallgatni először az Európai Bizottságot, és utána arra reagálni, de egy néhány megjegyzést hadd tegyek. Teljesen egyetértek azzal, amit Démes Máker úr mondott előttem. Az legfontosabb dolog az, hogy elmúlt évben, áprilisban a Környezetvédelmi Bizottságtól megszületett az aktuális jelentés a természet állapotával kapcsolatban októberben egy újabb jelentés, és az üzenet elég egyértelmű távolról sem érjük el a célokat, ez világos, és az ökorendszerekre a kialakult nyomás esetében 14 dobozról beszélünk, és csak háromnál csökken a nyomás. A többi egy mindenképpen nagyobb nyomást mutat az ökorendszerre egyszerűen nem csak, hogy nem érjük el a célokat, hanem még távolodunk is a céloktól. Ez a helyzet, és az Európai Bizottság saját dokumentumot mutatott be, mint mondtam, októberben elmúlt évben ezzel kapcsolatban, és hát azt vártam volna, hogy válságstratégiákat alkotnak, hogyan tudjuk ezeket a mintákat megváltoztatni, Elmúlt héten, amikor ezt megvitattuk, Timmermans alelnök úrral, ő teljesen egyetértett ezzel az elemzéssel, és ígéretet tett arra, hogy gyorsan reagálnak a javaslatok formájában. Tehát a kérdésem a bizottság felé az, hogyha holnap, vagy holnap után, vagy mondjuk jövő héten mikor számíthatunk a mezőgazdasági, a vadászati javaslatokra a bizottság részéről, hogy bármi is kerüljön szóba, bármelyik téma, amire szükség van, annak érdekében, hogy a biodiverzitás stratégiát meg tudjuk menteni, és elérjük a 20-20-as célt, célokat, mert ha nem teszünk semmit, akkor nem fogjuk tudni elérni semmiképpen. Köszönöm. Hokken asszony, Nos, bátorítom holland barátaimat, hogy hollandul beszéljenek, mert nagyon jó tolmácsolást kapok. A hollandán tolmácsolást tudnék, nagyon jó. És nagyon érdekes, azt hiszem ezt tudatosítanunk kellene, hogy valójában mi történik. igen, Timmermans úr is szóba került, ő egy kicsit igyekszik, ha a legutóbb Timmermans úr, amikor itt állt, hát ígéreteket tett, ami nagyon meglepett, és nem igyekszik a természetvédelmi irányelveket gyengíteni, és ezért haladnunk kell. Azt gondolom, mint hallottam már, amikor találkoztam vele, egyébként nagyon örült annak, hogy végre megértettük őt, és megértettük, mit is akar nekünk üzenni. Ma pedig a tanácsról azt hallottuk, tanácsról azt hallottuk, hogy ők is javítást szeretnének, de másrészt aggájaink vannak a tanácsnál, hogy tényleg komolyan veszik ezt, e, és most világos üzenetet szeretnék küldeni a bizottságnak. Tartsák be azt az ígéretet, amit Timmermans úr tett nekünk, és ne tolják háttérbe, és most itt a menekültekre is hivatkoznak, ez egy nonsens ebben a formában. Természetesen, hogyha stratégiákat tudunk alkotni, olyanokat, amelyekre tényleg szükség van, és transzparensebbé tudjuk tenni a végrehajtást, akkor nagy lépést teszünk előre Mm, azt gondolom, hogy a polgárok körében komoly tekintélye van ezeknek az irányelveknek, az természetvédelmi irányelveknek, úgyhogy azt gondolom, érdemes lenne itt haladnunk. Egy további pont a közleménnyel kapcsolatban, hogy miért van rá szükség most, mert ezzel a polgároknak a részvételt tudnánk lehetővé tenni. A polgárok bevonása egy fontos célunk, de ez nem egy olyan dolog, amit egyelőre túl komolyan vettünk volna. Ma délelőtt volt egy meghallgatás az augusztusi konvencióval kapcsolatban, és, és igazából ezt sose ültették át, az Árhuszi egyezményt a gyakorlatban nem ültették át megfelelően, ezt meg kell tennünk most már az Árhuszi konvencióval. Komolyan kell vennünk végre nekünk, hiszen a polgárok bevonásáról van szó a környezetvédelmi ügyekbe, és próbáljunk lehetőleg komoly haladást elérni. A polgárok gyakran panaszkodnak az EU-ra, hogy nem elég demokratikus, túl távol van Európa tőlük. Itt van a kiváló lehetőség arra, hogy megkapják, amit szeretnének a polgárok. Ez valamennyiünk érdeke lenne egyébként. Ezt már többször elmondtam, azt gondolom szükség van erre, hogy elérjük a biodiverzitás célokat. Általában el kell, hogy mondjam, haladnunk kell nem haladhatunk hátrafelé. Látom, hogy Florenc kolléga most érkezik, és természetesen segíteni akar a polgároknak. És nyilvánvalóan segít ő is nekünk abban, hogy a polgárok megkapják a legjobb eszközöket, hogy egy jó és zöld Európát hozzunk létre. Köszönöm szépen, Pocz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a biodiverzitási stratégia félidős felülvizsgálata van a kezemben, minden egyes célkitűzés mellett csak olyan szavak szerepelnek, hogy nem kielégítő előrelépés, nincs előrelépés, nincs jelentős előrelépés, nem kielégítő, nem elegendő, stb. stb. Csak az ötös célkitűzés mellett szerepel az, hogy a megvalósítás folyamatban van, ez pedig a veszélyeztetett fajokra vonatkozik. Először is, a bizottság nem tartja tiszteletben a rendeletet. A kockázatelemzés esetében nincs delegált aktus, és olyan fajokat kíván föltenni a veszélyeztetett listára, amelyek amelyek háziállatként használatosak. Például aztán ott van az amerikai bölény, ez rajta van ezen a listán? Vagy egy másik faj? amely csak egy kis szigeten őshonos, illetve ott él, de a tudományos kutatások nem tartják invázív fajnak. A bizottság erőfeszítéseinek úgynevezett erőfeszítéseinek egyetlen eredménye ez a végrehajtási aktus. Aztán ott van a tanács negatív ajánlása, tehát kedves barátaim, semmi nincs előttünk, semmi nincs a kezünkben, és a bizottságnak hála, a 2020-as biodiverzitási célkitűzések esetében ismét kudarcot vall az EU. Pirik. Köszönöm, Sire Perik képviselő következik. hebben we hier al... Eh, Köszönöm, elnök úr. A múlt héten ebben a teremben hosszasan vitáztunk, és nem akarom megismételni, mert ott elhangzott. Ha jól értettem, Timmerman alelnök úr világosan elmondotta, hogy mit kell tennie Európának, és mi nem Európa feladata. Ennek örültem, mert itt így legalább megértettük, hogy mi az, ami Európa hatáskör, és mi az, ami nemzeti hatáskör. Most ugye a jelentést elmondta, hogy a parlament megfogalmazta ezt a szöveget, és felszólítja az Európai Bizottságot, hogy javítsa az iránymutatásokat, könnyítse meg a végrehajtást, az alkalmazást, és a többi. Tehát azt kérjük a bizottságtól, hogy folytasson párbeszédet a tagállamokkal, valamennyi a területen érintett illetékes személlyel, valamennyi gazdasági társadalmi szereplővel, hogy a lehető legjobb gyakorlatot lehessen kialakítani. Tudom, hogy vannak olyan országok, amelyek még semmit nem tettek. Országom nagyon sokat tett már ezen a területen. Az északi megyékben, Hollandiában. Szeretnék tudni, hogy mit tegyenek még ők, és mit fog tenni a bizottság. Köszönöm. Florence. Äh, Nos, nem akarok morogni meg itt a mai napon, már eleget tettem itt a végrehajtás kapcsán, európai szabályok végrehajtása kapcsán. Az Európai Bizottságot most kivételesen védeni szeretném. Tehát a definíciós az inverzív fajták meghatározása és kezelése, az nagyon nehéz, tehát a felsorolás, hogy most a bölény ide tartozik, vagy nem, tehát ez inkább vicc szerintem, de hogy ö, például gondoljuk csak meg, hogy itt a tengeri rakományokkal mi minden érkezik ö, Hamburgba. Kíváncsi lennék, hogy önök hogy kezelik volna, akik ezt ennyire bírálják. Ennyire nem egyszerű ez Auken asszonyt, én nagyon nagyra tartom, de egy dolgot szeretnék elmondani hogyha egy, van nem demokratikus ö, ö, eszköz, akkor az Árhusz konvenció egyezmény ott egy néhány álmodozó környezetvédelmi szakértő az önök országából is volt, egy ilyen nagyon szimpatikus környezetvédelmi miniszter. Ők valamikor összejöttek, és valamiféle parlamenti háttér nélkül döntöttek. És most jön valaki, hogy hát Árhúzban ezt így és így határoztuk meg. Tehát holnaptól hátrafelé futunk valamennyien, bár Árhuszt egyetlen parlament se fogadta el soha, ezért parlamenti vitát kell folytatni, és újra nyithatjuk a vitát. Mit nem ellene vagyok, nem mondom, meg lehet ezt vitatni, de ne legyen ez egy ilyen titkos lecke. A parlamentek beszélnek róla az önök parlamentjében, és a sajátomban odahaza szintén nem tárgyalták ezt meg. Köszönöm szépen, Dantanul. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a prezentációért. Azt hiszem, hogy, hogy az állampolgárok elfogadják-e Európát, ez valóban fontos kérdés, és ez az irányelv, amely minden országban nagy port kavart, gyakran azzal vádolja Európát, hogy olyan dolgok bártja bele magát, amit helyi szinten kellene megoldani. Hogyha fölül kell vizsgálni az irányelvet, akkor azt hiszem, hogy először is az eredményekre kellene, kellene összpontosítani, nem pedig az eszközökre. És nagyon fontos, hogy az ide vonatkozó szövegek, bizottsági szövegek valóban az eredményre összpontosítsanak, és a helyi szereplőkre bízzák a lehetőséget, hogy intézkedéseket foganatosítsanak, és ne pedig távolról próbáljuk ezeket irányítani. Aztán ott vannak a védett fajok. Franciaország esetében 2015-ben 15.800 millió eurót szántunk a fajok védelmére, hogyha megnézzük a jelenlegi pénzügyi helyzetet, és azt látjuk, hogy valóban a prioritásokra próbálunk központosítani, és ennek a finanszírozási hátterét biztosítani. Nos, azt hiszem, hogy fontos, hogy Európa realista legyen a politikai fellépései során. Thank you very much. If, uh... Köszönöm szépen. Oken asszony. Nagyon röviden. 2006-ban az Európai Parlament egy jogalkotási jelentés keretében az Árhusz egyezményt megvalósítottuk. Én voltam a jelentéstevő, és széleskörű vitát folytattunk. Minden tagállam megvalósította ezt, igenis demokratikus formában. Tehát demokratikus formában folytattuk ezt az eszmecserét. Véland úrtól azt hallottuk, hogy itt ellenzi a transzparenciát. De lényeg a lényeg, hogy valóban mérehetően részleteiben megvitattuk ezt az Árhuszi egyezményt. Simply wrong, but okay. Egész egyszerűen ez nem így van, de semmi gond. Elnök, itt szeretném felfüggeszteni a belső vitát. Szerintem jobb lesz, hogyha meghallgatjuk a bizottságot. I invite uh, Mr. Delgado Rosa. Delgado Rosa úrnak adom meg a szót hogy elmondja a bizottság álláspontját, illetve választ adjon az elhangzott kérdésekre. Tessék, uram, öné a szó. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Rapporteur, honorable member. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő urak és hölgyek, a meghívást. Ez nagyon jól mutatja, hogy az Európai Parlament állásfoglalása központi szerepet foglal el. Megvannak a célkitűzések 2020-ig. Célunk az, hogy a bizottság munkáját előtérbe helyezzük a biodiverzitási félidős áttekintés óta. Tehát köszönöm szépen az elvégzett munkát, és szeretném hangsúlyozni a parlamenti szerepét is. Ami pedig a fitness illeti, a bizottság támogatja az élőhelyek és madarakra vonatkozó szabályok betartását. Elemzéseket végeztünk a természet Nature irányelv kapcsán, és november óta közeladtuk ennek a, ezzel kapcsolatos anyagokat. A teljes jelentés is hozzáférhető lesz majd. A bizottság belső eljárásai még nem zárultak le, visszatérünk majd erre a fitness check eredményét prezentálni fogjuk önöknek, illetve a következő lépésekre is kitérünk. Tehát elkötelezettek vagyunk a végrehajtás mellett, a nature, a természet irányelv megvalósítása mellett, a Natura 2000-es területek fenntarthatóságát szeretnénk biztosítani. Hogy a megfelelés területén vannak-e kudarcok, nos, a bizottság ezt vizsgálja, és jogi útra lép, hogyha szabálysértést tapasztal, tehát hogyha valaki megsérti a habitat irányelvet, az élőhely irányelvet, valamint a vidékfejlesztési intézkedések, a zöldítés területén is vizsgáljuk az előrehaladást, és reméljük, hogy 2020 előtt ez pozitív hatása lesz a biodiverzitásra is, és közben az adminisztratív terheket csökkenteni tudjuk a gazdálkodók esetében. Célunk az egyszerűsítés, illetve a zöldítési eljárások fejlesztése, egyszerűsítése. Kíváncsiak vagyunk a parlament véleményére ezen témákra vonatkozóan. Az Európai Parlament fontos szerepet játszik a zöldítés értékelésében, illetve a vidékfejlesztési programok megvalósításának értékelésében. Ami pedig a tengeri ökoszisztémák megőrzését illeti, van egy irányelv ebben a témában, amelynek a végrehajtási határideje nem sokára lejárt, tehát ezt is értékelni tudjuk majd. A tanulmányok jól mut, meg fogják mutatni majd, hogy hogyan lehet a zöld infrastruktúra területén előrelépni, és elkerülni a hagyományos biodiverzitás elvesztését, tehát itt a Natura 2000-en, 2000-en kívüli területekre gondolok. Ami pedig az invazív fajokat illeti, az ezzel kapcsolatos első listát nem sokára jóvá hagyjuk. További kockázatelemzést végez a bizottság, ami pedig az ezzel kapcsolatos kritikákat illeti. Igen, nem vagyunk ugyanazon az állásponton, de azt kell, hogy mondjam, hogy az első vázlatot szisztematikus és tudományos megközelítés előzte meg, a kockázatelemzés, és az ezzel kapcsolatos irányelv követelményeinek megfeleltünk. És maga az irányelv, a rendelet, a rendelet határozza meg, hogy minek kell fölkerülni a listára. Végeztünk ugye kockázatelemzést, amely esetében előfordult az is, hogy bizonyos kritériumoknak nem feleltek meg ezek a fajok, és ezért nem kerültek fel a listára. Tehát bizonyára vannak még problematikus fajok, amelyet rá kellene te, amelyeknek rá kellene kerülni erre az Európai Uniós listára. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy folyamatosan frissítsük ezt a listát a rendeletnek eleget téve. Ezen kívül egy akciótervet is létrehoztunk, a globális biodiverzitás elvesztésének ellensúlyozására, És azt is elmondhatjuk, nagyon sok jogszabály kapcsolódik közvetett vagy közvetlen módon a biodiverzitáshoz. Szélesebb körű politikai kezdeményezések segíthetnek bennünket, például a jogorvoslathoz való hozzáférés, valamint az ezzel kapcsolatos költségek rendezése. Iránymutatást adunk a panaszosok számára, illetve tájékoztatjuk őket a jogorvoslati lehetőségekről. És végül, de nem utolsó sorban, a környezetvédelmi megvalósítási felülvizsgálati kezdeményezés a jelenlegi szabályokat követi, azoknak a végrehajtását értékeli, egy közlemény született az elmúlt hónapban, és most készülnek a jelentések, mind a 28 országra vonatkozóan, amelyek, amely jelentések rámutatnak a hiányosságokra, az elmaradásokra. Itt a környezetvédelmi politika legfőbb aspektusait leve, lefedjük, gazdaság, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, és így tovább. Emellett stratégiai eszmecserét folytatunk majd a tanácsal, illetve az Európai Parlamenttel. Továbbra is megvizsgáljuk majd, hogy milyen jogalkotási lehetőségeink vannak, ugye a parlament kérésére, és párbeszéd keretében döntjük majd el, hogy mi a leghelyesebb következő lépés. Köszönöm. Please, if you want to add something. Nou, ik, ik, wil, ik wens er niet aan toe te, toe te voegen, maar zo langzamerhand wil ik wel eens... Nem akarok semmit hozzáfűzni, de ki, választ szeretnék kapni a kérdésemre a bizottságtól. Több ízben feltettem már ezt a kérdést, és soha nem kaptam választ. Az iránymutatások alkalmazása, 19-es bekezdés, illetve 73-as bekezdés módosítása. Ezen kérdéseimre a bizottság soha nem válaszol. A választókörzetemben nem tudják, hogy hogyan járjanak el. Jogsértési eljárás van ezen megyékkel szemben a bizottság részéről. Tud-e valamit mondani erről, hiszen mi már túl sokat teszünk ezen a területen. Kérem, hogy válaszoljon a kérdéseimre. I'm not sure if I understood. Nem vagyok biztos abban. Itt a végrehajtásra vonatkozik, vagy mag, valamilyen konkrét iránymutatásra a kérdés, de szerintem hivatkoztam arra, hogy a tagállamokkal a végrehajtáson dolgozzunk, hogy a környezetvédelmi uh, végrehajtási jelentés szintén fókuszban áll. Így mi a végrehajtáson dolgozunk együtt a tagállamokkal. Nem vagyok biztos abban, hogy ön egy konkrét végrehajtási elemre hivatkozik. Hogyha ezt megtudom, akkor szívesen válaszolok. A konkrét kérdés részemről az, hogy dolgozni kell az iránymutatásokon. Hollandiában vannak olyan megyék, amelyek már nagyon sokat tettek ezen a területen, és mindig azt hallom tőlük, hogy az Európai Bizottság nem mondja meg világosan, hogy mit is akar tőlünk. Meghallgattam tehát az ő véleményüket, és szeretném most öntől tudni, hogy mit is válaszoljak ezeknek a helyi képviselőknek. Well, that I think is fair. Azt gondolom, hogy mindeddig iránymutatásokat állapított meg az Európai Bizottság bizonyos aspektusokkal kapcsolatban az irányelvből, de bizonyos gazdasági tevékenységeket hogyan lehet összhangba hozni az előírásokkal, energia, akvakultúra, vízkultúra, stb. Ez megvan tényleg. Lehet, hogy nem elegendő született, de nagy számban van ilyen. De az eredményeket tekintve a fitness check után az egyik legfontosabb pont, én arra számítok, hogy konkrét lépések történnek további iránymutatások kérdésében hogyha úgy gondolja, hogy valamilyen konkrét iránymutatásra van szükség, mi készek vagyunk ilyeneket kialakítani, hogyha erre elvárás van. Most pedig Demes Méger, az előadónk kap szót újra. We de Nem, elnök úr. Megkaptuk a megerősítést, hogy a fitness check eredményei csak ősszel születnek majd meg. Természetesen soha nem mondtuk azt, hogy az Európai Bizottság nem tesz semmit, hiszen kaptunk egy globális áttekintést. Most a kérdésem továbbra is az, hogy mik az okai ennek a késedelemnek, ennek a halaszgatásnak az Európai Bizottság részéről a menekült válság. Igen, tudom, hogy hatalmas kihívásokkal küzdünk, talán nem volt idő a munkadokumentum kidolgozására. De ez számomra egy kicsit egy olyan olcsó ürügynek tűnik. Mi az igazi oka ennek a késedelemnek? Vannak akadályok? Jelzéseket kaptunk a bizottság részéről, illetve a tagállamok részéről is, hogy előre akarnak lépni ezen a területen. a Fit for Purpose irányelv vet előre viszik, de aztán hirtelen megrekedt ez a folyamat. Erőteljes a támogatás az irányelv mellett, a Natura irányelv mellett, és senki nem érti, hogy a bizottság miért halasztotta szeptemberre, vagy akár októberre ennek a kidolgozását. A parlament központi szerepet játszik a természeti értékek megőrzésében, ezt többször elmondtuk, és továbbra is hangoztatjuk. Köszönöm. Thank you very much. I think it... Uh, Köszönöm szépen. Kíván-e választ a bizottságtól? Köszönöm szépen a kérdést, de úgy gondolom el tudom magyarázni ezt. Itt van egy pont, az egyik aspektus az a fitness csak önmagában és annak az eredményei, következtetései nyilván rendelkezésére állnak a bizottságnak, de hát további lépések is következnek majd ebből, mint már mondtam, hogy milyen lépések lesznek ezek ott az, maga a testület, a kollégium dönt majd ebben a biztosok, ez ősszel történik majd meg, de nem csak az eredményekkel, hanem follow-uppal is. Köszönöm szépen. Akkor szerintem itt lezárhatjuk a vitánkat. A következő ülésünk július 11-én lesz. Köszönöm szépen a jelenlétüket a mai napon.